Procediamo ora alle dichiarazioni di voto. Folytassuk a szavazat magyarázatokkal. Hadd kérjem meg a kedves képviselőtársakat, hogyha ki akarnak menni, akkor csöndben tegyék. ilyen körülmények között nem tudnak hozzászólni a képviselőtársak. 14 óra 30-kor fejeződik be ez az ülés, aki addig nem tudja elmondani a magyarázatát, az holnap teheti majd meg. Természetesen írásban is be lehet nyújtani a nyilatkozatokat. Akkor következzen a 2013 évi mentesítés López Permejo. Jó napot kívánok mindenkinek, elnök úr! Ma szomorú napot élnek Reino de Marruecos. A szaharai lakosok a marokkói királysággal folytatott küzdelemben nagy